Kedves kollégák, talán helyet foglalhatnánk, és megkezdhetjük a mai bizottsági ülést, egy pár perc késésben vagyunk már is. So, colleagues, we're now moving... Kedves kollégák, akkor Következik most a 12-es napi rendi pont, felkészülés a világszintű humanitárius csúcs találkozóra. Amint tudják, Isztambulban kerül sor erre a jövő májusban, és ez a szakbizottság is képviselteti majd magát egy küldöttség. És októberben Erike Guerrero az előadója a témának benyújtott egy jelentés tervezetet, erről majd ma délután fogunk szavazni, 128 módosítóról, illetve néhány kompromisszumos módosítóról szavazunk majd ma délután. Most pedig Geréró úrnak adom meg a szót, hogy mutassa be a jelentéstervezetet. Köszönöm szépen, elnök asszony! A bármely polgára a világnak, azok is, akik különböző információforrásokhoz hozzá sem juthatnak, még ők is tudatában vannak annak, hogy a világon a humanitárius válságok elmélyülése, megszaporodása aktuális problémát jelent, akár a klímaváltozás következtében, akár más következtében egyre több humanitárius vészhelyzet alakul ki. Ez jelenleg jellemzi jelenlegi időszakot, akár háborúk, konfliktusok vagy a klímaváltozás áll a hátterében, a, az új, új problémák és a ezen helyzetek következtében elműlő régóta fennálló problémák ahhoz vezetnek, hogy egyre többször kell humanitárius segítséget nyújtani. A világ valamennyi polgára ismeri a helyzetet, tudja, hogy ez mekkora problémát jelent, és mi itt e szakbizottság tagjai, és nagyon is tudatában vagyunk ennek, és nekünk ennek tudatában is kell lennünk. Ez a szakbizottság Gérenc úr vezetésében az elmúlt hónapban foglalkozott az ebola által kiváltott humanitárius válsággal. Jó magam és Szeller úr pedig részt vettünk azon a nemzetközi konferencián, amely a természeti katasztrófák kockázatának csökkentését célozta, és ez szakbizottság is foglalkozott például azzal a témával, hogy a vészhelyzetben és elhúzódó válsághelyzetekben lévő gyermekek oktatását hogyan lehet megoldani. Beszéltünk a fenntartható fejlesztési célokról és Stír úr és de Préda úr foglalkoztak ezzel a témával nyilvánvalóan a klímacsúcs is fog olyan szempontokkal foglalkozni, amelyek humanitárius segítségnyújtással kapcsolatosak. Tehát az elmúlt hónapokban azt mondhatjuk, hogy ezekkel a problémákkal, kérdésekkel intenzíven foglalkoztunk a e szakbizottságon belül, és megfelelő támogatás többséget is fel tudtunk sorakoztatni a megoldások mögött, sőt a plenárison is megfelelő többséget tudtak szerezni problémák megoldási javaslatai. Ez azt jelenti, hogy mindezen felsorolt kérdésekben, mindezen javasolt intézkedésekben a parlament hangja egyhangú és globális szinten számítani lehet az ENSZ mellett az Európai Unió hangjára és elkötelezettségére is. Most pedig a világszintű humanitárius csúcs találkozón is szeretnénk a hangunkat hallatni ebben a kérdésben. Az Európai Bizottság egy közleményben már közvetette álláspontját, és a miniszteri tanács ez év végén, illetve jövő év elején meg fog fogalmazni úgy szintén egy hivatalos álláspontot. Nagyon fontos ez, ez a kérdés, és éppen ezért jó lenne, ha mi is a miniszterek tanácsának üzenetet tudnánk közvetíteni illetve a bizottság felé is tudnánk közvetíteni azt, hogy a mi támogatásunkra számított a világszintű humanitárius csúcs találkozó történő részvétel kapcsán. Ezzel kapcsolatban szeretnék először is minden előadónak köszönetet mondani, és szeretnék az árnyék előadók aktív részvételéért is köszönetet mondani. Itt nem is csak arra van szó, hogy 128 módosító javaslat érkezek, ezek nyilvánvalóan gazdagították az eredeti szövegtervezetet, hanem azt is kiemelném, hogy 128 módosítóból 15-öt különböző árnyékelőadó együttesen nyújtott be, közös aláírással. Ez azt jelenti, hogy hogy valamennyien valóban nem csak árnyék előadói, hanem előadói is ennek a dosszéna, És a 20 kompromisszumos javaslatban kb. 70 módosítót sikerült felvennünk. Tudom, hogy nagyon sok esetben a politikai frakciók részéről rugalmasságra volt szükség, nyitottnak kellett mutatkozniuk a frakcióknak, és akár a saját irány elveiken is esetleg túl kellett lépniük azért, hogy kompromisszum szülessen, és valóban tenni tudjunk ezen a téren. Ennek köszönhetően és a módosítókkal végzett közös munkának köszönhetően, az árnyékelődők aktív részvételének köszönhetően számos, nagyon fontos pontot sikerült megerősíteni ebben a jelentésben. A szakbizottság tagjai ismerik ezeket a pontokat, elsősorban a humanitárius elvek, a nemzetközi jog betartása az, amit mi hangsúlyoztunk. Egyre nagyobb az aggodalom arra vonatkozóan, hogy hogy a humanitárius nemzetközi jog betartásra kerül el. Egyre több olyan incidensről, esetről hallunk, ahol ez bizony nem történik meg. Egyre nagyobb az aggodalom emiatt, hogy megsérülnek ezek a jogok. Éppen ezért ez a jelentés megerősíti mindezt elveket, mint pedig általánosságban véve a humanitárius nemzetközi jogokat a veszélyeztetett kiszolgáltatott csoportok védelmét szeretnénk megerősíteni a gyermekek, nők, fogyatékossággal élők helyzetet szeretnénk támogatni, illetve az idősebb személyek, az idősök helyzetét is szeretnénk segíteni, hiszen a megerősödő migrációs áramlások egyre inkább az időseket is érintik. Ezen kívül pedig a humanitárius válságok által érintett menekültek, illetve belső menekültek helyzetére is kitér ez a jelentés. és sok humanitárius kezdetben látottuk azt, hogy szerepet játszanak a nők, akkor, amikor arra van szó, hogy megoldást kell találni a problémákra. Éppen ezért a jelentés arra is kitér, hogy, hogy a helyi civil szervezetek finanszírozását is támogassuk, akik segítséget nyújtanak a helyszínen a különböző intézkedések jobb tervezhetősége is fontos lenne. A humanitárius szervezeteket pedig ezen kívül felhívjuk arra, hogy legyenek elszámoltathatóak, és professzionálisabb előkészületeket biztosítsanak, valamint az is fontos, hogy képzett szakemberekkel végezzék a feladataikat. Szeretnénk azt is elérni, hogy a bürokratikus, administratív akadályokat eh, könnyítsük meg, hiszen válság helyzetben nem mindig könnyű ezeket mind teljesíteni, és jó lenne, hogy az Európai Unió itt jó példával járna elő, úgy szintén a nyomonkövethetőség, az elszámoltathatóság és a monitoring tekintetében, különösen akkor, amikor a helyszínen működő civil szervezetek közvetlen pénzügyi támogatásáról van szó. Valamennyi intézkedés esetében az eredményesség és a koherencia kell, hogy legyen a vezérelvünk. A módosítókkal együtt úgy gondolom, hogy ez a jelentés megfelel a, annak az álláspontnak, amelyet a különböző regionális üléseken a globális humanitárius csúcsalálkozat előkészítendő megfogalmazásra került. Ezen kívül van még olyan kérdések is, amelyek esetében az egyes politikai frakciók nem tudtak megállapodásra jutni. Itt fontos lenne olyan álláspontot állni, amelyel valamennyien azonosulni tudunk és támogatni tudjuk. Szeretük volna megakadályozni azt, hogy a frakciók eltérő álláspontjai megbénítsák ennek a jelentésnek az elfogadását. Éppen ezért egy külön ülést is összehívtunk, ahol szeretnénk az utolsó nézeteltéréseket, problémákat is megoldani, és egy utolsó kompromisszumos megoldást javasolni. Összességében pedig azt szeretném lezárásképpen elmondani, hogy elsősorban az emberekre kell koncentrálnunk, azokra az emberekre, akikről gondoskodnunk kell a válság helyzetek helyszínén. Azokra kell koncentrálni, akik védelemre szorulnak, garantálnunk kell az ő jogaikat, tiszteletben kell ezeket tartani, hiszen ezzel saját magunkat, saját elveinket, értékeinket is tiszteletben tartjuk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Számos képviselő kért szót, elsősorban az árnyék előadók. Először Sár, kap, Sár, Sár Gőrenc kapja meg először a szót. Oh no, I, I, I shall. Charles, elnézést, aztán Heidi és Ignácio fognak tehát szót kapni. Tessék. Charles, I thought you asked for the floor. Oui. Láttam, Charles, hogy kért, szót kért. Igen, egy olyan ponttal szeretném kezdeni, ami nekünk nagyon fontos ebben a jelentésben, nevezetesen a humanitárius helyzet olyan, eh, amely során különösen a nők eh, vannak nagyon nehéz helyzetnek kitéve, különösen a konfliktus eh, övezetekben. Fontos, hogy minden ellátást megkaphassanak, amire szüksége van egy nőnek egy ilyen helyzetben, és hogyha akarja, akkor adott esetben az abortuszt is lehetővé kell tenni számára, amikor megerőszakolás áldozata. Tudom, hogy egyes kollégák számára ez egy nagyon kényes kérdés, de mégis nemzetközi szinten ez az elfogadott álláspont, és a bizottság is, Mugarini asszony is ezt a vonalat képviseli. Számunkra ez egy vörös vonal, és a második dolog, amit szeretnék felvetni, ez egy általánosabb dolog, egy néhány hete azt tapasztaljuk, sőt néhány hónapja egy rendkívül aggasztó helyzetet látunk. Elnézést kérek, hogy mindig visszatérek a finanszírozási kérdésekre, de a válságok megsokszorozódása egyszerűen a finanszírozási szempontból megoldhatatlan helyzetet képez. És nagyon sok olyan humanitárius helyzet és konfliktus van, amelyre még fel sem figyelt a közvélemény a világban most ezek az e-, úgynevezett elfelejtett konfliktusok, holott ezek mégiscsak vannak. Például Dél-Szudán, Közép-Afrikai Köztársaság, Líbia, és másokat már nem is egy említem, Szíria, a közel-kelet általában, stb. Nagyon jól tudjuk, hogy a Devel szakbizottság véleménye szerint azok a menekültek, akik a mi országainkba, az iparosodott országokba érkeznek, vagy jönnek, azok pénzbe kerül a fogadások, ezt tudjuk, de az erre a költött pénzek ugye fejlesztési támogatásként fizethetőek ki. Számos ország bejelentette, hogy a fejlesztési támogatásokat át fogják csoportosítani a területünkre érkező menekültek befogadására. Erre mondhatjuk azt, hogy ez megfelel a szakbizottság szabályainak az első évben, ez igaz, ez megoldható, de miután az összegek korlátozottak, és ugye a közlekedő edények törvénye szerint, amit nálunk, a mi országainkban költenek el, és más országokban, amelyek pedig eh, konjunkturális eh, helyzetben vannak, ez az összeg, ez a pénz, ez más válságokból hiányozni fog. Amikor látjuk a, e, ezt a szörnyűséget és az egész problémát, Juncker bejelentette múltkor Brüsszelbe, de hát a formátát, amelyiknek elvileg Jordániában, Libanonban, Törökországban a menekült táborok helyzetén kellene javítani, nincs meg a kellő finanszírozás. Az én információim szerint, bár lehet, hogy vannak új elemek, alig egy százalékát, tesz, alig egy százalékot haladtak meg a kifizetések. A Trust Fund 1,8 milliárdba fog kerülni az uniónak, és ez nem többletpénz, hanem ez a fejlesztési alap, fejletési támogatási alapból kerül kivételre. További összegeket pedig a tagállamoknak kell finanszírozniuk. Végül is 3,6 milliárd lesz ez összesen, ami viszont hiányozni fog a globális költségvetésből, mert ugye ugyanazt a pénzt nem lehet kétszer elkölteni. Nem tudom, hogy mi lesz az uniónak az üzenete Isztambulban, de a fejünket dugnánk a homokban, ahogy ez Addis Abebában is történt, de ez nem egy megfelelő megoldás. Addis Abeba elment az Unió egy konferenciára, ahol a fejlesztési finanszírozásról volt szó, olyan ötletekkel, amelyeket már meghaladtak az események. Voltak olyan országok, amelyek már a konferencia előtt bejelentették, hogy csökkentik 40%-kal a fejlesztési támogatásokat, és több állam volt ilyen, és hogyha még ehhez hozzáadjuk a menekült válság kérdését is, akkor én úgy gondolom, hogy azt látni kell, hogy egyre kevésbé tudunk megfelelni a válság helyzeteknek, kivéve, hogyha további ö, alapokat mobilizálunk, de ehhez viszont politikai akarat kell. Például a ö, malária, az AIDS és a tuberkulózis elleni ö, harc ö, alapja ö, jövőre kerül megrendezésre, talán Olaszországban még ezt nem tudjuk pontosan. Ott is ö, pénzre lesz szükség, és hányszor ö, ö, lesz az, hogy az egyik zsebből áttesszük a pénzt a másik zsebbe. Ö, ez egy régi politik, tehát egyszerűen támogatnunk kell a bizottságot, hogy tovább tudjon lépni, de itt egy komoly szakadék van a tagállamok között, valamelyek csak itt kozmetikázást végeznek, és nincs meg tulajdonképpen az a politikai akarat, hogy Európát előbbre vigyük. Nem beszélve a válság egzisztenciális vetületéről, amit ez jelent az Unió számára, mert egyszerűen nem vagyunk képesek egységesen fellépni en, ezzel a kihívással szemben. Hogyha ö, megosztanak a ö, terheket, akkor mindenki számára elviselhető lenne. Tehát én úgy gondolom, hogy a legutóbbi fejlemények tükrében ezt figyelembe kell venni. És ö, bízom Rébok kollégában, aki egy kitűnő munkát végzett, mint állandó jelentéstevő, hogy ezt a kérdést megfelelően tematizálja. És mindenképpen támogatni kell ezt az ügyet itt, itt az ideje, hogy egy jó lökéstel belerúgjunk a, a hangyabolyba, nem szabad, hogy egy ilyen laza, homályos konszenzus legyen, ami a G7-ek ülésén is volt. Szerintem sokkal politikusabbnak, egyértelműbbnek kell lenni, és nem szabad, hogy elszalasszuk ezt az alkalmat, amivel az elkövetkezendő időszakokban fogunk rendelkezni ahhoz, hogy tematizáljuk ezt a kérdést. Köszönöm. Heidi, majd Ignáció. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony az előadó és az árnyék előadók azt hiszem olyan munkát tettek le elénk, amelyel valóban egyetérthetünk. De van egy vörös vonal, amire Görenc úr is utalt, a 14-es szám kompromisszum. Ebben Arról van szó, hogy a nemzetközi humanitárius jogot hogyan kell értelmezni olyan helyzetben, amikor háborús, konfliktus helyzetben lányokat, nőket erőszakolnak meg. Ez egy nagyon súlyos kérdés. Itt nem a véleményünkről van szó, hanem hogy tiszteletben tartsuk a nemzetközi jogot azok a nők, akiket háborúk idején megerőszakolnak, hatalmas szenvedésen mennek keresztül, és nagyon súlyos következményei van ennek az erőszaknak megtagadni azt, hogy ilyen esetben a szexuális és reproduktív egészség, beleértve az abortuszt is, vonatkozó rendelkezéseket tiszteletbe kell tartani, ez mindenképpen elengedhetetlen. És mindez összhangban van Mogherini asszony és Tulianis biztos véleményével, akik válaszoltak azoknak a képviselőknek a levegére, akik eh, a nemzetközi humanitárius jognak a fentiekben vázolt értelmezése mögé álltak. Tehát a 14-es kompromisszum a frakcióm véleménye szerint abban a formában kell, hogy megmaradjon, ahogy ezt a raportőr és az árnyék előadók a Strasburgi ülésen elfogadták. És még egy dolog. A szakbizottságunk számára fontos lenne, hogy részt vegyen egy szélesebb körű jogi vitában amelynek a tárgya, hogy ma olyan sokan nem tartják tiszteletben a nemzetközi jogot. Gondoljunk csak arra, hogy Jemenben, Szíriában kórházakat bombáztak, Afganisztánban is. És ezek már nem elszigetelt esetek, hanem nagyon súlyos jelei annak, hogy a nemzetközi humanitárius jogot és a Genfi egyezményt szisztematikusan megsértik. Remélem, hogy különösen most, amikor megvitatjuk majd ezeket a kérdéseket az első humanitárius segélykonferencián, lehetőségünk lesz arra, hogy megnézzük, mi is a helyzet a nemzetközi humanitárius joggal. Köszönöm, Ignácio Garára. Azzal kezdeném, hogy gratulálok a eh, kollégáknak, eh, Rikének és Gerero Konzálónak ezért a jelentésért, és köszönöm a nagyon jó együttműködést eh, az árnyék előadókkal. Azt kell, hogy mondjam, ahogyan Charles Görönc és Heidi Hutala is ezt elmondták, számomra is ugyanaz a vörös vonal a 14-es kompromisszum kapcsán hiszen nemzetközi humanitárius jogról van szó, nem egy véleményről, vagy vallási kérdésről, amikről hát sokat vitatkozunk itt a parlamentben. Itt emberi jogi kérdésről van szó, és erről nem is lehet vitatkozni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy valamennyien álljunk a kompromisszum mögé. Emellett véleményem szerint a jelentés egy nagyon jó opció, opciót tartalmaz. Nemzetközi gyors beavatkozásra képes logisztikai intézkedésekre, humanitárius intervenciókra lenne szükség, és kevesebb hadseregre. 30 kompromisszumos módosító született, az árnyék előadók ebben egyetértettek, és kimondjuk, hogy még konkrétabb gondoskodásra van szükség fogyatékkal élők és a őshonos lakosság kapcsán. Sajnos a néppárti árnyék előadó nem tud részt venni az ülésen. Én nem akarom őt helyettesíteni, hanem a néppárt eh, koordinátoraként szeretném megköszönni Rikének a kemény munkát. Megpróbál minél több véleményt eh, összefésülni, hiszen eh, különböző vörös vonalak léteznek a különböző frakcióknál. Összefoglalva azt gondolom, hogy a néppártnak természetesen az az ambíciója, hogy a szavazás során jóvá hagyjuk ezt a nagyon fontos jelentést. És sok sikert kívánok Rike, majd 12.30-kor találkozik az árnyék előadókkal, természetesen a mi árnyék előadónk is részt vesz ezen. Én is, mondja az elnök, szeretném, szeretnék feliratkozni a hozzászólók listájára. Rikétől szeretném megkérdezni, hogy eh, mi lesz az EU álláspontja a tárgyalások során. Lesboszon beszéltem civilekkel, és ők azt mondták, hogy eh, itt az EU-n belül van most eh, humanitárius válság. Az OCSA nem igazán működik az EU-n belül, nincs koordináció a saját humanitárius erőfeszítéseink eh, kapcsán sem, nem koordinálnak a civil szervezetek a kormányokkal. Gondolom, hogy a, majd a biztos is eh, foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ugye nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a partjaikon ilyen humanitárius válságot eh, tapasztaljunk, de itt a kristálygömböt nézve, tehát nem ez a feladat, hanem az, hogy jobban koordináljunk. Viszont az EU-nak nincs hatásköre arra, hogy a tagállamok területén koordináljon. Az Európai Bizottság, ha Görögországban vagy bárhol fellép, mondjuk az én hazámban, akarna bármit tenni, hát nagyon kevés lehetősége van arra, hogy koordinálja a különböző segély erőfeszítéseket. A bizottság ezt tudja, és ugye néhány nagy NGO hívta fel erre a bizottság figyelmét, most gondolkoznak a megoldáson. Mások nem kívánnak hozzászólni, Gosia Pearson asszony van itt a DG Eco-tól. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a hozzászólásokat. Mi is támogatjuk a parlament által elvégzett munkát, a szakbizottság munkáját, a jelentést, és ahogyan Gerero úr is elmondta, az EU képben ez az utolsó mozaik darab. A tanács dolgozik a tanács következtetéseken, és a parlamenti jelentésen nagyon fontos eleme lesz ennek. Ami az elnök hogy felvetését illeti a belső koordináció kérdése, illetve hogy hogyan látnak eh, minket a, a partnereink, a csúcs találkozó után is, hát minél hitelesebbek kell felépnünk Isztambulban, kifelé eh, és befelé egyaránt. Folynak az egyeztetések a tagállamokkal arról, hogy hogyan tudjuk biztosítani a koherens fellépést, és a bizottság csúcstalálkozóval kapcsolatos állás, mert egy globális partnerség kialakítása volt, ami mindenkire kiterjedt, hogy mindenkit nyerjünk meg. A fejlesztési miniszterek október végén találkoztak, és alapvetően humanitárius kérdéseket vitat, hívtak meg, hiszen ilyen kérdéseket tűztek napirendre. Nagyon nagy volt az érdeklődés, a legtöbb tagállam hozzászólt, és elmondta, hogy készek arra, hogy sikerre segítsék a csúcs találkozót. Nagyon fontos kiinduló pont, erre a lendületre kell építeni, és Isztambulban valóban nekünk példamutatóan kell fellépnünk. Köszönöm. Geréros úr. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok az árnyék előadóknak ismételten, és kollégámnak is, aki az előbb hozzászólt az árnyék előadó helyett. Nos, ma délben találkozunk, árnyék előadók, és amit hallottam itt a többi frakciótól, hát elég kicsi a mozgástér, a különböző frakciók részéről, ha egyáltalán van-e még mozgástér. Itt majd hát meglátjuk, hogy mi lesz, és délután hogyan alakulnak a dolgok a szavazás során. De van még egy pont, amit eh, Gérenc úr említett. Nos, eh, arra utalt, hogy eh, szükséges lenne felhívni mindenkinek a figyelmét eh, egy nagyon konkrét dologra, ez pedig a finanszírozás. Hogyan tudjuk finanszírozni ezeket az intézkedéseket eh, az egész év során, amikor is ehm, egyik csúcs találkozó, találkozó követi a másikat, eh, de a finanszírozás kérdése még továbbra is nyitott, erről nem születtek döntések. És ahogyan Gerenc kollega is elmondta, egyre több pénzre van szükség, tehát a finanszírozási igény folyamatosan növekszik. Három kérdést vetett fel a képviselőtársam, és ezeket megvitathatnánk most így egymás között. Az első kérdés. Nem tudjuk elfogadni az új finansz finanszíro, hogy az új finanszírozással kapcsolatos követelményeket már más célokra odaítélt pénzekből finanszírozzák. Tehát az Európai Fejlesztési Alapból nem lehet finanszírozni a most felmerülő új igényeket és követelményeket, hiszen ezeket a pénzeket már más célokra alokáltuk Másodszorban Továbbra is arra van szükség, hogy ez a szakbizottság nagyon világos álláspontot dolgozzon ki az isztambuli csúcstalálkozó felé haladva. Hogyha ma ebben a szakbizottságban elfogadjuk a jelentést, és azután decemberben az egész parlamentben, majd a májusi csúcs találkozó kapcsán felmerülő kérdésekre előre gondolkozva, addig is folyamatosan ismételgethetjük az álláspontunkat a tanács felé, kihangsúlyozhatjuk, amit gondolunk, anélkül, hogy elvesznénk a részletekben nem kell újra tárgyalni mindent, de folyamatosan az álláspontunkat igenis újra és újra ismételni kell. Ahogyan Linda is elmondta, holnap kezdődik a csúcs találkozó La Valettán, az Európai Unió és az Afrikai Unió között. A véleményünk ahogyan látjuk Afrikát napjainkban. Nos, ez talán a félelemmel jellemezhető, írható le a legjobban. A közel közékkeleten Irakban, Szíriában is nagyon sok a e, probléma, Líbián, a Líbiában, észak-afrikai országokban, ahol lezajlott az arab tavasz, szintén nagyon súlyos a helyzet és azért nem oda kell figyelnünk Afrika más részeire, a szubszaharai afrikai térségre, ahol fegyveres konfliktusok zajjan, zajlanak, ahol általános a humanitárius válság. Ez a térség is legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a többi régió amelyek összefüggnek az EU határain belül is mutatkozó humanitárius válsággal ezért azt látjuk, hogy egyre több a válság, tehát egyre több pénzre van szükség és kötelezettség vállalása. Nem lehet megoldani ezeket a válságokat, hogy a pénzeket, amiket már valamilyen célra oda hozzárendeltünk, azokat most átcsoportosítjuk más célokra, és ide-oda tologatjuk a pénzeket. Jörensz kollega is elmondta, hogy most a csúcs találkozó felé haladva a szakbizottságnak, az elnöknek is meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan tudnánk jobban felhívni a figyelmet arra, hogy itt változtatásokra van szükség. A eh, helyzet természetesen nem egyszerű sőt nagyon összetett. A mi struktúráink úgy vannak kialakítva, hogy az EU-n kívüli humanitárius válságokat hogyan tudjuk kezelni. De amivel most szembesülünk, az egy olyan humanitárius válság, amely az EU határai között történik. Tehát most erre kell koncentrálnunk olyan módon, hogy azért valami megoldás felé haladunk. Köszönöm szépen! Később majd az utolsó napi rendi pontunk a e, klímacsúcsra való felkészülés lesz és ennek része a fejlődő országoknak nyújtott pénzügyi segítség. Több kollega kérésére is meg fogjuk ezt a kérdést vitatni, addicionalitás a különböző alapok kapcsán, hogyan tudjuk majd ezeket a kérdéseket kezelni, tehát délután ezt meg fogjuk vitatni és a biztonság kérdését is. Afrikával kapcsolatban decemberben lesz egy meghallgatás a biztonsági kérdésekről egész Afrika kontextusában, eh, illetve Afrika szarva eh, kapcsán. A BBC beszámolt arról, hogy Etiópiában eh, szörnyű éhínség van, és talán más országokban is abban a régióban, úgyhogy talán elgondolkozhatunk azon, hogy nem kellene kiadni egy nyilatkozatot, hiszen gyakran megfeledkezünk ezekről a e, problémákkal most, amiközben szembesülünk itt a migrációs és a menekült válsággal. Tehát e, délután szavazunk erről, és 12.30-kor találkoznak az árnyék előadók. Item, which I think will be quite a... a Következő napirendi pont, egy nagyon rövid napirendi pont, beszámoló a szakbizottságnak a Milánói Expóról, a föld táplálása, energia az életért. A szakbizottságunk képviseletében kollégák jártak ott, két évente vannak ilyen világkiállítások. A szakbizottságunkat kimondottan meghívták erre a Milánói világkiállításra, hiszen itt az energiáról és a táplálkozásról van szó, élelmiszer biztonsága témája a világkiállításnak és október 16-án, amikor ott jártunk, az volt az élelmiszer napja, Ban ki egy nagy közönség előtt miniszterelnökök is jelen voltak, beszélt az élelmiszerbiztonság kérdésének fontosságáról. A mi szakbizottságunk emberi jogok, föld használati jogok címmel szervezett egy rendezvényt. Timó Lester, Leszté vezette, és Sanana Guzmao. Nagy élmény volt ez, hiszen nem csak rendkívüli dolgokat mondott el a saját országáról, ahol demokratikus struktúrákat sikerült kiépíteni, nagyon nehéz, súlyos harcok után, ugye Indonézia függetlenségért folytatták a harcot. Egy nagyon szórakoztató, kellemes ember, és valóban az egész világon ő olyan valaki, aki nagyon nagy elismerést övez. Praktikus kérdésekről is beszéltek a fejlődő országok beliek, például az olaj és gáz kitermelés ezekben az országokban, Azután arról is szó volt, hogy a természeti erőforrások kiaknázása e, nagyon nagy e, munkaerő mozgásokat is e, indukál. Azt elfelejtettem, hogy melyik egyetemről, nem, a Velencei Egyetemről is voltak jelen előadók, nagyon érdekes eszmecserét folytattunk velük is. Azután Tanácsú Tegen azt asszony, etiópiai gazdálkodó, kis termelő, és nagyon érdekes dolgokat mondott. Ugye a fejlődő országban a legtöbb gazda, a legtöbb termelő nő és ezeknek a nőknek kell etetni a családjukat többek között. Nagyon érdekes eszmecsere volt velük is. És a második napon részt vettünk a magas szintű csúcs találkozón, meglátogattuk különböző országok kiállítását. Nagyon érdekes volt ez, ugyanis itt valóban a fenntarthatóságot helyezték a középpontba a fejlesztési célokkal összhangban, hogyan kell hozzáállnunk a zárt rendszerekhez, meglátogattuk a francia, az olasz, a brit pavilont, valamint még néhány más ország pavilonját is. Hát összességében nagyon jó út volt, köszönöm a titkárságnak az hogy ilyen kitűnően megszervezték, ezt az utat, és azt hiszem ez nagyon jó alapja annak a jelentésnek, amelyet majd elkészítünk, és ugye a következő hónapokban dolgozzunk, majd Maria Heibok dolgoz ki egy jelentést, Afrika élelmezése, az éhínség leküzdése témakörében is, gondolom ez is egy nagyon aktuális jelentés lesz. Nem tudom, hogy aki jelen volt, Heidi, hogy valaki kíván-e szólni. Azt hiszem, te nagyon jól összefoglaltad azt, ahogyan a mi delegációnk részt vett ezen az eseményen a ö, földjogok ö, valóban egy, és ezzel kapcsolatos szeminárium nagyon fontos kérdéseket vitatott meg. Ez prioritásaink közé kellene, hogy tartozzon. A Hojbov jelentés az élelmiszerbiztonságról persze az egyik kulcsfontosságú jelentés, de a természeti erőforrások transzparens, fenntartható használata is megérdemelni azt, hogy egy szélesebb kontextusba ágyazzuk és megvitassuk. Köszönöm szépen, valójában a tájékoztatója nagyon átfogó volt. Én mindössze annyit szeretnék hozzátenni, egy gondolatot, az élelmiszer ellátás, a bolygónk élelmezése, gyakorlatilag minden jövőbeli jelentésben és egyéb parlamenti dokumentumban én azt javaslom, hogy mindig kössük össze az élelmiszer ellátást és az ivóvíz kérdését. Az ivóvíz is nagyon fontos, és fontos, hogy ez a kettő mindig együtt legyen. Mert vannak olyan országok, ahol ö, egyszerűen vízellátási problémák fognak jelentkezni, még azt megelőzően, hogy az élelmiszerről beszélnénk. Tehát nagyon fontos ez az emberiség jövője szempontjából. Köszönöm. Elnök, igen, természetesen ez a klímaváltozási vitával is összefügg, amivel majd délután fogunk foglalkozni és egy jelentésben is, amelyben beszállnak a, a szárazságról van szó, de hát vannak nagy kérdések, hogyan is, hogy lehetséges, hogy ez újra és újra megtörténik, miközben tudjuk, hogy, el, hogy ez előfordulhat. Tehát valahogy egyszerűen el kellene érni azt, hogy ez ne forduljon ismételten elő. Felipe Zacca úr a bizottság részéről kíván hozzászólni. Ja, nincs itt, jó. Akkor, kedves kollégák, köszönöm szépen, és akkor eh, Mária Hojbox eh, jelentésével fogunk foglalkozni, koordinátorok elé visszük majd eh, és akkor folytatjuk. Akkor 14-es pont következik, az EU közép vonatkozó stratégiáinak végrehajtása és felülvizsgálata. Ez a szakbizottságunknak egy véleménye az AFED számára és Söplin úr a jelentés készítője, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Úgy gondolom, hogy Mezervics úrnak a jelentése nagyon is elfogadható, de van néhány dolog, ami nincs benne a jelentésbe, és ezeket én szeretném hozzáfűzni. Először is ha jól tudom, akkor a fordítások még nem készültek el. Igaz ez? Ez így Angolul van ez, igen, mert azzal fog, én is abból dolgozom, de állítólag a többi nyelv még nem hozzáférhető teljes körben. Azért ezt is meg kellene vizsgálnunk. Nem mindenki használja az angolt. Igen, a szakbizottság ülése minden fordításnak rendelkezésre kellene állni. Jó, amire ön befejezi a tájékoztatóját, addigra ellenőrizzük. Rendben. Tehát úgy gondolom, hogy azt kell mindenképpen tudni Közép-Ázsiáról, amit régebben Turkisztán vagy Tajikisztán közénk is mert, volt is, mert Ezek egykori gyarmatok, és a szovjet időszakban alapvetően a szovjet rendszerből részesültek saját érdekükben is, vagy nem feltétlenül de mindenképpen mindentől nagyon távol találhatóak, ez távol vannak. Kazaksztánba repülni az 24 óra szinte, de nagyon érdekes. 91-ben ezek, 90-es évek elején ez nem ö, számítottunk erre. Különös problémák jöttek létre, amikor kiderült, hogy ezek az államok nem voltak felkészülve arra, hogy saját kezükbe vegyük sorsukat. Ö, a bizonyos lojalitás a korábbi impériumhoz, az, most pedig Oroszországhoz ugyancsak problémákat vet fel. Például Kazaksztánban 30-40 százaléka a lakásnak, különösen az északi részen egy orosz település, vagy orosz eredetűek de tulajdonképpen igazán potenciálisan ez is feszültségeket okozhat. Ugyanakkor van gazdasági függőség is, Oroszországtól gazdaságilag függnek, függenek. Ez például Kazaksztánban különösen így van mielőtt a válság, a gazdasági válság megtört, több mint 50 a, a Tajikisztán GDP-nek Oroszországból származott. Ezek azért nagyon magas számok. És hogyha Tajikisztánt nézzük, ott Kirgisztánban, Kirgisztánba, is hasonló helyzet. És ugyanakkor vannak itt orosz stratégiai érdekek, de vannak amerikai stratégiai érdekek is Afganisztánnal kapcsolatban. Kína is érdeklődik a térség iránt, tehát itten a nagy hatalmak játszák a geopolitikai játszmájukat. Részben stratégiai, részben nyersanyag kérdése. Ez nagyon gazdag ez a terület nyersanyagokban. És vannak a, az egyéb különböző szerződések a 19. századból például Kínának irredentést a követelései voltak. Tehát itt a régiók közötti kapcsolatok is rendkívül bonyolultak, komplexek. Még Stalin által kialakított határok voltak, és ezek rendkívül bonyolultá tette a helyzetet. Mindemellett ezek nem igazán felelnek meg a nyelvi határoknak, ebből rendszeresen feszültségek vannak, nem pedig multikulturalizmus, mint hogy ez a világ más területein tapasztalható. Úgy gondolom, hogy nincsen itten igazi térségi konflikt, konfliktus megoldó eljárás vagy folyamat. Ez Oroszországnak az érteke, mert Oroszország ennél nagyobb szerepet tud játszani továbbá. Üzbekisztán, amelyik az öt ország közül a legnagyobb, az szeretne a domináns regionális hatalommá válni. Ez sem túl jó. És aztán ott van még a víz, illetve hiánya. Ez egy nagyon komoly probléma, hogyha megnézzük az Araltó környékét, összezsugorodott talán az eredeti méretének 10-15 százalékára, ez egyszerűen katasztrofális. A víznek a túlzott kihasználásával függ össze, ami a szovjet időszak alatt volt tapasztalható. nem vagyok ugyan szakértő, de úgy értettem, hogy egy komolyabb földrengés is várható. Taskentben már volt egy komoly földrengés, és ami a politikai változásokat illeti, azt mondom, hogy a, az jogállamiság felé, demokrácia felé való elmozdulás rendkívül lassú. Meg kell jegyezni, hogy itt e, az állampolgársági felfogással is kapcsolat. Itt klánrendszerek vannak valamennyi országban, a családi kapcsolatok e, e, egészen a hetedik unokatestvérik, való például a kazakok között hetedik ízig lendig lehet házasodni és egyebek. Ez egészen más, mint az európai rendszer. Ennek következtében az állampolgárság felfogása is nagyon más, mint ahogy ezt mi Európában értelmezzük. Hogyha nem vizsgáljuk ezt, ezt is meg kellene értenünk, mert egyébként nem tudunk konstruktívak lenni, illetve, és ez végül is a korrupcióhoz vezet. Az emberek a családtagokat előtérbe helyezik másokkal szemben, a rokonsági fokoz alapján. Ez pedig helyi feszültségeket okoz, egyes esetekben etnikai vilongások is lesznek, mert ez nem egy igazán megnyugtató helyzet. Az Unió bizonyos összegeket, támogatást nyújt a térségnek. Én úgy látom, hogy előfordul, hogy gyerekeket kiküldik a gyapotföldre dolgozni, ugye ez nem megengedhető, ezzel is foglalkozni kell, ezt fel kell térképezni, meg kellene nézni, hogy van-e ezzel kapcsolatban vizsgálatokon alapuló megfelelő adat, de mindenképpen ezzel foglalkozni kell. Ez egy rövid áttekintése mindannak, amit tapasztaltam Közép-Ázsiában. Elnök, köszönöm szépen. Zeller úr kéri a szót. Neute. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a jelentés tervezetért, amely nagyon és múltra, illetve a jelenlegi helyzetre koncentrál a közép-európai államok helyzetének tekintetében, de nekem itt egy kicsit hiányzik a fejlesztés politikai kitekintés, hiszen itt a fejlesztés politikai szakbizottságban ülünk. Úgy gondolom ezt a szempontot is fel kellene venni a szövegben. Úgy gondolom a közép-ázsiai régió számunkra is nagyon érdekes térsége a politikai szempontból, nagyon fontos sarka ez a földnek. Afganisztán, Kína és Oroszország, valamint Irán között található ez a térség, és éppen ezzel differenciáltan kell megközelítenünk ezt a térséget. Az elmúlt hat hét során kétszer is e, látogatást tettem a közép-ázsiai küldöttséggel, egyszer Kazaksztánban, egyszer pedig Tajikisztán, aztán a kirgiz választásokat megfigyelőként és szintén figyelemmel követettem, és nagyon eltérő a helyzet az egyes országokban. A kirgizeknél több pártrendszert láthatunk, míg a másik négy érintett országban elnökségi rendszer működik. Hát most barátságosan szólva és nagyon autoritér módon uralkodnak ezek az elnökök. És a gazdasági fejlettség szintje is eltér az egyes országokban, és úgy gondolom az Európai Unió igencsak differenciáltan közelíti meg az országokat. Türkmenisztán vagy Tajikisztán, ők a fejlesztés politikai közvetlen támogatásból, illetve Türkmenisztán és Kazaksztán ebből a közvetlen támogatásból nem részesül, hiszen Kazaksztán is olyan szintet ért el, amely már a, a felettségi szint szerint a középső kategóriába sorolja be az országot, Türkmenisztán valamelyest egy zárt állam, nagyon nehéz akár bejutni is ebbe az országba, de hát a földgáz és a kőolaj készletek okán a, az alacsony lakossági szám alapján elég jó a helyzet gazdaságinak, de ettől függetlenül azért nem mondunk le a támogatásra elsősorban oktatási projekteket segítünk, ezt én jó magam is támogatom, így az ifjúságot is meg tudjuk szölteni, míg a Kirgizisztán és Tajikisztán, Üzbegisztán sokkal szegényebb országok. Itt az elsőleges cél a szegénység csökkentése. Söpflin kolléga említette azt is, hogy Tajikisztán esetében azért nagyon kényes az a helyzet, hogy a GDP eh, 50% a hazautálásokból származik, és azzal, hogy ennek egy része megszűnt, az orosz hazautalások megszűntek jó rész, hiszen Oroszországban kénytelenek voltak sokan hazatérni. Ez bizony nagyon kényes helyzetbe hozza a tájcsik gazdaságot. Nagyon fontos ezen kívül a kábítószerkereskedelem elleni fellépés, a képzés ezen a területen, ezt is támogatjuk de Kazaksztán és Tökmenisztán kiestek a közvetlen fejlesztési támogatás rendszeréből és ez azt is jelenti, hogy, hogy a fejlesztés politikai intervencióra a szánt összegek a többi ország számára megnövekednek 60%-osan, vagy akár például Tajikisztán esetében még magasabb arányban emelkedett az a szánt összeg, csak éppen oda kell figyelnünk, hogy a megfelelő embereket, személyeket, társadalmi rétegeket érje el ez a támogatás, ne pedig azoknak a zsebébe kerüljen ez a pénz, akik az uralkodó osztály tagjai, Söprén kolléga elmondta, és ez, ez valóban mindenhol tapasztalható. A korrupció nagyon komolyan jelen van a társadalmi és a politika valamennyi szintjén és területén. Ez az a legnagyobb baj, amelyel szembe kell nézniük a, ezen országok polgárainak és jó lenne, ha erre is kitérnék a javaslatok tekintetében, amellett, amelyet, amiről Söprin kolléga beszámolt ebben a jelentésben. Köszönöm. Norbert Neuser a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Anna Litz nevében szólok, aki ma sajnos nem lehet itt körünkben. Először is hálás köszönet ezért a jelentés tervezetért. Szeretnék ahhoz kapcsolódni, amit Celler kollégától hallhattunk. Történelmi szempontból nagyon megalapozott és mély áttekintést kaptunk erről a térségről, erre valóban szükség is van, mégis úgy gondolom azokra a súlypontokra kellene koncentrálnunk, amelyekért illetékesek vagyunk egy szakbizottságban. Az említett országok 25 évvel ezelőtt nem voltak felkészülve a szabadságra, a függetlenségre, ezzel a mai napig még küzdenek, még akkor is, hogy a Türkmenisztán és Kazaksztán gazdasági szempontból fejlődést mutattak, és a közvetlen fejlesztési támogatásból most már emiatt nem is részesülne. Fontos tehát, hogy a másik három országra koncentráljuk a pénzügyi eszközöket, Tajik, Kirgiz és Üzbék államra, és úgy gondolom két területen kellene aktívan fellépnünk. Egyrészt a jogállamiság támogatása, a civil társadalom támogatása lenne az egyik fontos terület, a másik pedig a fenntartható fejlesztési politika biztosítása, különösen a mezőgazdaság területén lenne fontos a fellépés. Ezen kívül pedig a vízgazdálkodás, a vízellátás problémáját kell szem előtt tartani, hiszen ez nagyon sok konfliktus rejt magában, különösen az üzbégek és a tajikok között okozhat konfliktust. Üzbegisztán mondhatni bezárkózott, a regionális együttműködésből teljesen kivonja magát, és ennek hátterében ugye ott van még az is, hogy három világhatalom, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország és Afganisztánon keresztül nagyon-nagyon érdekeltek ebben a térségben. Éppen ezért jó lenne, ha ezen az említett két területen még erősebben fel tudnánk lépni, tehát a jogállamiság erősítése és a fenntartható fejlesztéspolitika, amelynek középpontjában a vízgazdálkodás állna. Ez jó lenne, ha jobban megjelenne ebben a szövegben, hiszen ezek még további konfliktus potenciált rejtenek magukban. Ezen kívül koncentrálhatnánk még jobban Tajikisztánra, ahol belső zavargások tanúi lehetünk, és ők teljes mértékben függenek a külföldön dolgozó vendégmunkások hazautalásokból, és azáltal, hogy a kőolaj ára e, csökkent, ezért Oroszországból a tajik munkások jóval kevesebb pénzt tudnak hazaküldeni. Ez nagyon nehéz és veszélyesé teszi a helyzetet Tajikisztánban, hogyha nem tudunk megfelelő eszközökkel a fejlesztési együttműködés keretében segíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a véleménynek a bemutatása a jelentéskészítő részéről nagyon nagy mértékben figyelembe vettenek a térségnek a történelmi múltját, és néhány módosító indítványt készítettünk, úgy, ahogy ezt a kollégák is említették, hogy egy kicsit jobban rávilágítsunk a fejlesztési aspektusokra, illetve hogy hogyan és mit tehetne az Európai Unió ebben a térségben. De néhány legfontosabb dolgot már megtalálhatjuk Seflin úrnak a az anyagában, és szeretnék felhívni a figyelmet a fenntartható vízgazdálkodásra a térségben. Ahogy láthattuk, Tajikisztán és Üzbekisztán gyakorlatilag a háború szélére sotródtak, és nagyon foglalkoztat az, hogy a klímaváltozás hogyan fogja érinteni ezt a területet, mert Tajikisztánban 6000 méter magas hegyek vannak, és ott is leolvad a jég, vagy a hótakaró, és mi lesz 5 vagy 6 vagy 10 év múlva, tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy sokkal jobban oda kellene figyelnünk, és a hatóságok figyelmét is fel kellene hívni arra, hogy milyen hatással lehet a klímaváltozás erre a térségre, és annak következményére különösen vonatkozik ez a vízgazdálkodásra, mert ez is további konfliktusokat, sőt háborúkat szülhet a hazautalások kérdését is említették, és nagyon sok ország ezek közül rendkívül nagy mértékben függ a migráns munkavállalók hazautalásaitól. Ez komoly hatással van a szociális struktúrákra is, ahogy Söflin úr ezt elmondta, például Finnország támogatta az igaz, a nők igazságszolgáltatáshoz jutását, akiket ugye a férjük ott hagyott Kazaksztánban vagy más országokban, és elment Oroszországba dolgozni, tehát a család felbomlik emiatt a külföldi munkavállalás miatt. Ugyanakkor sok esetben a nők nem törvényesen házastársai az adott férfinek, és így a szociális jutatásoktól is elesnek. E, tehát ez egy sokoldalú kérdés és természetesen a szabad mozgás eh, és eh, amivel eh, megvan Oroszország irányába még egy olyan elem, ami a foglalkoztatási helyzetet rosszabbá teszi, illetve nincs kellő munka lehetőség ezen országokban. Nagyon fontos, hogy minőségi oktatásban részesüljenek a fiatalok, ahogy ezt láthatjuk még ma is, nagyon aggasztó a szélsőséges erőszakos megnyilvánulások sokasága, és az iszlám állam is egyre inkább igyekszik rátenni a kezét erre a közép-ázsiai területre. Szeretném egy kicsit megkérdőjelezni az ágazati ö, támogatást Kirgisztán és Tacsikisztán esetében. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy ezt meg kellene szüntetni, hanem hogy szigorúbb követelményekhez kellene kötni a reformok és a korrupció ellenes intézkedések jobb foganatosításával. Rá kellene mutatnunk arra is, hogy azon kezdeményesek fontosztásokra, amiknek a célja a természeti erőforrások jobb kielégítő felhasználása, és a kitermelő iparágazatoknak a jobb átláthatósága, azt is elő kellene mozdítani a térségben. Ez megoldhat bizonyos kérdéseket, a, a nem átlátható jellegét a ö, közpénzeknek ezen országokban. A ö, ö, kényszermunka kérdés is megemlítésre került, különösen Özbegisztánból ez egy állandó kérdés. Nem igazán kaptunk kielégítő válaszokat az üzbék kormánytól arról, hogy hogyan kívánnak a, például a gyermekmunká ellen fellépni többek között a gyapott ültetvényeken. Tehát mindenképpen néhány módosító indítványjal szeretnénk kiegészíteni Söflén úrnak a munkáját. Elnök, köszönöm szépen. Varena, Power Varena. Köszönöm szépen, Linda. Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy Söplén úr tervezete nagyon jó alapot képez. Szeretném kiemelni azt is, hogy a vélemény felettes politikai szempontja e, még megerősíthető lenne. Én három módosítót is nyújtottam be. Szeretnék rámutatni arra, hogy a közép ázsiai államokkal vannak hagyományos együttműködési keretek, amelyeket meg lehet támaszkodni. Úgy gondolom, hogy ez fontos lehet még, és megemlítést érdemel jelentésben aztán. Az Európai Unió fejlesztés politikája keretében szoros együttműködése szólít fel a közép-ázsiai országok tekintetében az Egyesült Államokkal. Én Finországban fejlesztési miniszterként működtem néhány évvel ezelőtt, és egy különleges fejlesztés politikai programot indította a szélesebb Európa névre hallgatott ez, és a volt szovjet tagállamokra koncentrált, a közép található volt szovjet tagállamokra, és úgy tudom, hogy más tagállamok is így járnak el, és talán jó lenne, hogyha az unión belül a tagállamok együttműködnének a közép-ázsiai fejlesztés politika tekintetében. Nyilvánhatóan fontos a fenntartható fejlesztési politikai együttműködés az Egyesült Államokkal, hiszen ők is érdekeltek a közép-ázsiai térségben. Harmad rész pedig a következő kiegészítést javasolna. Az ENSZ alapokkal és ügynökekkel és a Világbankkal is szoros együttműködésre szólítom fel az Európai Uniót. Remélem, hogy az előadó támogatja ezt a három módosított. Most pedig Charles Görens. Igen, köszönöm. Úgy gondolom, hogy a fejlődési szempontból a specifikus pontja a jelentésnek az a differenciálás elve. Celler úr említette a problémát, amikor arra emlékeztetett, hogy egyes országok már nem kapják az Európai Unió támogatását, ami a szubszidiaritás elvéből vezethető le, amit egyébként mi parlament, Európai Parlamentként támogattunk is. Az én kérdésem az az, hogy mi a hatása a szubszidiaritás elv alkalmazásának. Megmagyarázom, mire gondolok. Egyes betegségek, mint például a tuberkulózis, továbbra is terjed a volt Szovjetunió köztársaságaiban, és még ellenálló törzsek is kibontakoznak, ez ezen országok lakosságát veszélyezteti, de minket is veszélyeztetnek ezek a betegségek. Tudom, hogy a szubszidiaritás elvének alkalmazása azt kívánja, hogy ezen a területeken ne avatkozzunk be. A tuberkulózis, az éc és a malária elleni küzdelem kapcsolódik, vagy felveti ezt a példát, mert a, az egyes országok egyes esetekben az ellátás csökken. Ki az, aki ezzel foglalkozik? Mit csinálunk a stratégiánkon belül? Úgy gondolom, hogy ez az egészségügyi probléma, ami közérdek, mindenképpen helyet kellene, hogy kapjon itt. Megkérdezném a jelentéskészítőt, hogy a bizottság tájékoztatója után esetleg elfogadná, hogy egy ilyen módosító indítványt készítsünk. Valakinek mégiscsak kéne ezzel foglalkozni. Tudom, hogy a nemzetközi szervezetek szer szeretnének fellépni, de ezt nem tehetik, mert nincs kellő pénz azokban az alapokban, amikből ezeket az ügyeket lehetne finanszírozni. Elnök, köszönöm szépen, majd Jackie, majd Luka úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és elnézést kérek, hogy nem tudtam pontosan ide érni egy másik szakbizottságban is lányék előadó voltam. Németül beszélek. Néhány fontos megjegyzéssel, megjegyzéssel szeretném kiegészíteni azt a véleményt, amely itt készülőben van. Szerintem konkrétabb alaposabbaknak kellene lennünk azokkal a problémákkal összefüggésben, amelyekkel Közép-Ázsiában szembesülünk. A vélemény tervezete jelenlegi formájában kicsit túl általános történelmi fejleményekről szól, amelyek nyilván érdekesek, de a mai körülmények kell ugyan összefüggenek, de azért nem annyira lényegesek a stratégiai politikánk, az unió politikai fellépése szempontjából. Sokkal többet kellene foglalkozni a gazdasági fejlődéssel, a nyersanyagpiacokkal, itt olyan államokról van szó, amelyek hosszú éveken keresztül az elmúlt 21 század első évtizedében profitáltak a magas nyersanyagárakból, és most 2013 óta jelentős mértékben romlott a helyzet, a feltételek ezeken a nyersanyagpiacokon és a helyzet rosszabbolása valószínűleg tartós marad. ha Abból indulunk ki, hogy a gazdasági tevékenység gyengülni fog továbbra is Kínában, és ez a gyengülő kínai aktivitás csökkenti majd a nyersanyag iránti keresletet is. Ezeket a kérdéseket is meg kellene említeni ebben a véleményben. A másik dolog, amit szintén le kellene szögezni. A viszonylag nagy növekedési ráta ellenére természetesen a szegénység ezekben az országokban továbbra is rendkívül súlyos probléma. Sok a gond az egyenlőtlenséggel, a jövedelemek, jövedelemek közötti egyenlőtlenség továbbra is nagyon nagy probléma. Az egészségügyi szempontokra Vérenc kollega utalt, nagyon alacsony a születéskor várható élettartam, különösen a különösen hátrányos helyzetű régiókban, agrár régiókban, ahol a lakosság 80-90 százaléka él. És itt meg kellene említeni azt is, hogy a fejlesztés politika egyik központi célja kellene, hogy legyen, hogy lehet élhetővé váljon az élet például olyan hegyi régiókban is, ahonnan nagyon sokan elmenekülnek, különösen a férfiak, és ennek a következménye gyakran ott maradnak a nők olyan körülmények között, amelyekben nagyon nehezen tudnak egyáltalán megélni. És az EU és a bizottság ezzel is kellene, hogy foglalkozzon. Mindennek az a következménye, hogy véleményem szerint a gazdaságpolitika, vagy az EU-s gazdaság és fejlesztés politika egyik eleme kellene, hogy legyen különböző régiók erőteljesebb integrálása közép-ázsiai országokban is. Itt infrastruktúra fejlesztéseket kellene kedvezményezett helyzetbe hozni, hogy ezekben az országban a hátrányos helyzetű régiók jobban belekapcsoljanak a gazdaság vérkeringésébe, és nagyvárosokban csapódik le most különösen a problémák nagy része a közlekedés, szállítás, szolgáltatások el kellene hogy jussanak távoli régióba is kis- és középvállalatok erősítése révén, mert itt még nagyon sok a kívánnivaló. Azt kérem tehát összességében, hogy legyen konkrétabb ez az egész vélemény. Köszönöm, Zeller úr is szeretne valamit kiegészíteni. Szeretnék visszatérni arra, amit Jürgens kollega mondott. Kirgizisztán, Üzbegisztán és Tajikisztán a kapott támogatásokat az egészségügyre, oktatásra, vízellátásra fordítja. Egyébként időközben fennáll a veszélye, hogy azok a betegségek, amelyeket mi már kiírtottunk, ott ismét felütik a fejüket egészségügyi projekteket finanszíroznak, amelyek például a kábítószer fogyasztás következményeit kezelik de például tuberkulózisban is szenvedhetnek a kábítószeresek, ezzel már nem foglalkoznak. Az állami egészségügy ezekben az államokban nagyon is korrupt, és ezért természetesen arra is figyelni kell, hogy ezeket a forrásokat a megfelelő emberek, szervezetek kapják meg ott helyben. Általánosságban. Persze tudjuk, hogy mennyire kritikusan állunk hozzá az ottani kormányzati formához, de a, ugye a nagy hatalmak öleléséből próbálnak kikerülni ezek az országok, és velünk együtt akarnak működni. Kazaksztán, az Eurázsiai Unió és az Oroszországgal a Vámunió tagja, ugye most szeretne együttműködni az Európai Unióban. És ennek az lesz az eredménye, hogy egy kiszélesítettebb partnerség és együttműködési megállapodás aláírása előtt állunk Kazaksztánnal. Két ország rendelkezik exportálható erőforrásokkal, Kazaksztán és Türkmenisztán, a többiben nincsenek, vagy alig vannak nyersanyagok, amelyeket exportálni lehetne ezért ott a problémák egyre súlyosabbak lesznek. És még egyszer mondanám, 5 millió munkavállaló hagyta el Üzbegisztánt és Tadzsikisztánt, Oroszországba mentek dolgozni, és eddig hozzájárultak az hátramaradt családjuk megélhetésére, de ezt most már tovább nem tudják megtenni és hogy hamarosan itt fognak kopogtatni a mi ajtónkon, ha nem változik valami. Ahogy Hautala kollega is azt mondta, itt az IS is rekrutál, és időközben már az új toborzások révén a legtöbb új ISZ-es iszlám állam elsősorban a közép-ázsiai térségből tud toborozni. És a múlt héten nem véletlen, hogy az amerikai külügyminiszter Kerry egy egész napot Tajikisztánba töltött, rászánta az időt arra, hogy ott tárgyaljon. Mielőtt visszaadom a szót a rapportőrnek, kérdezem a bizottság képviselőjét, hogy kíván-e szólni. Takaszkin asszony, ha jól olvasom, van itt a bizottság képviseletében. Azt hiszem, volt egy kis változás, ahogy az EU most már közép-ázsiával kapcsolatban jobban differenciálja a fejlesztési segélyekre alapozott politikáját. A DigiDefco-tól, de először az külügyi szolgálat képviselőit hallgassuk meg. Közép-Ázsia nagyon fontos régió az EU számára. Az új stratégia egyik fontos eleme a differenciálás bevezetése, hiszen nagyon eltérő ez az öt közép-ázsiai állam a közép-ázsiai partnereinkkel közösen fogunk gondolkozni azon, hogy milyen eltérő ambíciókkal rendelkeznek, és a két oldalú kapcsolatainkat is tovább kívánjuk fejleszteni. Az EU Közép-Ázsiával kapcsolatos tevékenységét egy olyan pillanatnyi lendületre építjük, amit szeretnénk tovább hasznosítani. Egy az USA Peter Burjánt nevezte ki különleges megbízottnak és nagykövetnek, aki a régióban a különböző nemzetközi szervezetek, az ENSZ-el, világbankkal is tartja a kapcsolatot. Nagyon az USA, Kína és más ország is természetesen nagyon érdeklődnek a régió iránt ami az oktatás, jogállamiság, környezetvédelem kérdését illeti, ezekre a kérdésekre különösen odafigyelünk, hiszen közösen valamennyien szeretnénk előre lépést ezen a területen, vannak már működő platformok, szakértői csoportok. Egy példa a közelmúltból az EU és közép-ázsiai oktatási miniszterek eh, Rigában június 25-én tanácskoztak, és az EU eh, közép-ázsia eh, csúcs találkozó Milánóban került megrendezésre októberben. Kereskedelmi kapcsolatok is nagyon lényegesek. Szeretnénk a beruházási klímát javítani. Fontos a korrupció elleni küzdelem, a nemzetközi üzleti világhoz fűződő kapcsolatok erősítése. Ezekre a területekre fogunk koncentrálni. Végül a regionális biztonság, stabilizáció is prioritás. Itt párbeszédet folytattunk a közép-ázsiai országokkal, hasznosnak bizonyult ez a platform, és 2010-ben is folytatódik majd ez a párbeszéd. Még röviden egy más kezdeményezés, a jogállamiság kezdeményezés, a BOMKA és a KADA program, amelyek szintén rendkívül hatékonyak voltak. Hát továbbra is ezekre a területekre fogunk koncentrálni, és erősítjük az együttműködést közép-ázsiai országokkal és a nemzetközi szervezetekkel is. Köszönöm Hessz úr a DJ AFKO képvisel, DEFKO képviseletnében. Köszönöm elnök asszony. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a differenciálás elven nagyon fontos eh, Közép-Ázsiával folytatott együttműködés kapcsán. Kazaksztán már nem kap több eh, kétoldalú segélyt, csak tematikus regionális programokból kaphat Kazaksztán támogatást. Türkmenisztán kapcsán 37 eh, millió eurót 2017-ig még lassan futtattunk ki, mert már magas jövedelmi kategóriába soroltuk az ország, szakképzés kap még támogatást, hiszen ezekben az országban sokszor nem találnak munkát a fiatalok, és a képzéssel lehetne segíteni ezen. Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy vannak kétoldalú programok, ahogy ez már elhangzott, és vannak regionális indikatív programok is, amelyek más fontos területekre koncentrálnak, környezetvédelem, jogállamiság, stb. Még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni, kevés forrás áll rendelkezésünkre, összesen 1 milliárd euró, és ez ugye nagyon jelentősen megnövekedett 56%-kal, de ezzel együtt nem tudunk mindent megtenni, amit szeretnénk. A filozófiánk alapvetően az, hogy együttműködünk ezekkel az országokkal, ott, ahol ezek az országok kezdeményezővé válhatnak, együttműködünk a civil szervezetekkel és különböző tematikus programok kapcsán. És ez is egy olyan terület, ahol látjuk, hogy történnek a reform érdekében erőfeszítések. Elhangzott, hát hogy milyen sok probléma az egészségügy kapcsán. Tuberkulózis hangzott el, de vannak más betegségek is, amelyek jelen vannak Közép-Ázsiában. A külügyes kolléganőm elmes, említette a BOMKA programot, itt a kábítószer függőkkel, függőknek segítünk és az egészségügyben eh, nagyon tág megközelítést alkalmazunk. És miután itt nagyon sok a probléma, egy nagyon átfogó stratégiai párbeszédet eh, folytatunk a eh, hatóságokkal, költségvetési támogatást is adunk, és szeretnénk, hogyha az egész egészségügyi rendszer javulna. Hát persze ez nem lesz könnyű feladat, hosszú időre van szükség, és természetesen a parlament is nyomon követi az erőfeszítéseinket, de meg kell érteniük, hogy ezekben a rendszerekben csak nagyon lassan lehet változásokat elérni. A képviselők is megállapították, hogy fontos, hogy erősítsük a stratégiai párbeszédet, és olyan területeken, mint az egészségügy, az oktatás, ez különösen lényeges. Említették Üzbenisztákban a gyermek és a kényszermunka eh, súlyos problémáját. Ennek a jelentősége úgy halljuk, hogy csökkenőben van, de azért a kényszer munka továbbra is nagyon súlyos kérdés. Hogy mondjam el, hogy jelenleg hagyunk jóvá egy projektet, amely pontosan ezzel foglalkozik. Nyomon követjük Üzbegisztánban a gyermek és a kényszermunkát. Az FBI-nak is van már egy hasonló projektje. A mi programunk összességében 5 milliós finanszírozást kap, a Világbank és az eh, ILO eh, kezében van a dolog helyben, nyomon fogják követni, hogy eh, remélhetőleg hogyan javul a helyzet. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy tisztázták ezeket a kérdéseket. Most visszaadom a szót a jelentés készítőjének, Szeretném csak bejelenteni közben, hogy most minden nyelven van ö, tana, ö, tolmácsolás, Sefrin úr. Nagy megkönnyebbülés, hogyha van tolmácsolás, tehát ö, szeretném meg köszönetet mondani valamennyi kollégának, akik nagyon értékes és ö, hasznos javaslatokat tettek. A módosítók majd ö, üdvözlöm, de ugye tudják, a vélemény az mindig korlátozott terjedelemben, tehát nem feltétlenül annyit nem lehet háború és béke mennyiségű írományt beadni. Néhány dologot szeretnék megemlíteni. Továbbra is hiszek abban, hogy Oroszországnak jelentősége van, mert bármilyen fejlesztési tervünk is van, figyelembe véve Oroszország politikai stratégiáját és gazdasági fejlődését, és ez egy kihívásnak tekint te, valószínűleg Moszkva szempontjából ez egy kihívás. Tehát én nem azt mm, mondom, hogy itt könnyű lépni, de orosz érdekek itt vannak, és ennek tudatában kell lennünk, bármilyen projektet is indítunk. Tehát ez mindenképpen része a képletnek. Sokan említették a korrupciót, engedjék meg, hogy hangsúlyozom, hogy a korrupció a világnak ebben a részében a kiterjedt fam, családi struktúrákkal függ össze. Tehát egyszerűen ez az itteni szociális realitás. A forráshiány, ezt is említettük, Kazaksztán különösen érinti, Türkmenisztán talán kevésbé, Üzbekisztán kevésbé, de van ilyen, de ezt látni kell, hogy ez legalább annyira politikai, mint ö, gazdasági kérdése. Valamikor a pénz ott van, de nem, ö, használ, nem arra használják, amire van, hanem a politikai elit, illetve használja fel, illetve korrupcióra megy. Az iszlám szélsőségesség, azt hiszem ez is igaz, részben, ö, azzal van, hogy a volt orosz vezetők elleni ellenérzésből jön, és a fundamentalizmus pedig ezt eszközként használja a politikai változások elérés érdekében, és hát Afganisztánból indul ki az egész, Afganisztánnal határosak, a lakosságok egy része is nyelvileg átfed, Köszönöm Verilev úrnak a módosítóit, és remélem, hogy Hautala asszony és Görenc úr tehát azt hiszem, hogy az egészségügyi kérdés az egy nagyon fontos, nagyon öröm, nagy örömmel elfogadnék átfogó ö, megoldást erre. A maláriáról nem tudtam tehát azt hiszem, hogy a lényeg az az, hogy a ö, kereskedelmi feltételek Közép-Ázsia ellen fordultak. A válság ellen, az olajárak ö, ö, visszaesése előtt ezek az országok egészen jól el voltak, de ugye ö, Kínának a la, le, növekedés lelassulása érinti ezt a térséget is ö, elég jelentősen. Ö, ha valamennyien megpróbáljuk a KKV-kat segíteni, akkor a politikai struktúrával is foglalkozni kell, mert a KKV-k elkezdenek fejlődni, ennek politikai hatása is valamit mi nem mindig látunk elég a bizottság észrevétele a differenciálással kapcsolatban ugyancsak jó, ez egy térség, egységes, és az itteni konfliktusokat regionális szinten kell tudni kezelni. Mindenkinek köszönöm szépen, és várom a módosítókat. A módosítókra holnap 11 óráig van a határidő, mondja az elnök. asszony, és köszönjük, és legközelebb szavazunk majd. Most pedig az utolsó délelőtti napirendi pontunk jön, az Európai Unió biodiverzitási stratégiája félidei felülvizsgálata. Itt vannak fejlődési aspektusok is. A jelentéstevő Sebastia úr. Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt elnök asszony! Szeretném mindenek előtt elmondani, hogy ez az első vélemény, amelyben én jelentéskészítő vagyok mert ebben a ciklusban kerültem be az Európai Parlamentbe, úgyhogy kérem a kollégákat, nem csak az együttműködést, hanem azt is, hogy legyenek elnézőek velem szembe. Két nagyon világos célom volt, amikor ezt a véleményt megszerkesztettem. Először is figyelembe kell vennünk, hogy a biodiversitás létkérdés a világ eh, túlélése szempontjából. Eh, egyrészt az őslakosságokra gondolok, de nem csak nekik, a legszegényebbek eh, esetében is, és a fejlődő országokban élő parasság szempontjából az úgynevezett déli országok, a szegény országokat érinti ez. Tehát a biodiversitás segít elkerülni a szegénységet. Ez az elsődleges eszköz, és ami lehetővé teszi, hogy a vidékről ne legyenek bevándorlások a nagyvárosokba, és ne, legyenek nagyfokú, ne legyen nagyfokú szegénység sok országban. Másik dolog, hogy az Európai Uniónak felelőssége van abban, hogy ez a biodiverzitás csökken az európai fogyasztási szokásokon is változtatni kell. Ezeknek döntő hatásuk van a harmadik országokra, mert tönkreteszik a, a biodiversitásokat azért, hogy kielégítsük a mi igényeinket. Például a biomassa felhasználása energiaként, az égethető bioenergia, ez az energiaforrás azt jelenti, hogy nagy er-, erdő részeket vágnak ki azért, hogy nagy agroipari vállalkozások jöjjenek részre, és exportot tudjanak teljesíteni, ez a helyi lakosságnak nem termel jövedelmet. És ezért mi nagyon felelősek vagyunk, nem csak azért, mert mi fog, használjuk fel, hanem azért is, mert ezek a vállalatok is európaiak. És a például a húsnak a túlfogyasztása azt eredményezi, hogy vannak térségek, ahol egyszerűen tönkreteszik a környezetet azért, hogy állattartással foglalkozzanak, amely állatokat aztán Európában fogyasztjuk el. Tehát az európai fogyasztók és európai vállalatok is felelősek, és sok esetben tulajdonképpen fenyegetést jelentenek a szegény államok rész esetében a biodiversitás területén. És nagyon fontos lenne odafigyelni a vetőmag ellenőrzésre is, tehát hogy a hagyományos tevékenységek megmaradhassanak. A, hagyományosan a parasztok maguk termelik meg a saját vetőmagjukat, javítják egymással. Tehát nagyon fontos itten a piac deregulációja hogyan hat a biodiversitásra, mert ez a világpiacnak az egyik fő jellemzője az elmúlt években. Mint tudjuk, nagyon kevés lehetőségünk van ezekben a hogy hosszan írjunk ezekben a véleményekben, de hát ez minden bizottságnál így van. Tehát ezért mi magunk is néhány módosítót fogunk benyújtani, annak érdekében, hogy megpróbáljuk a megfelelő irányba terelni a szöveget. Szerintünk az Európai Uniónak meg kell szüntetnie minden olyan segélyt, ami fejlesztési segély, de a biodiversitásnak vagy a környezetre nézve káros, mert ez nem fejlesztés, mert ez éppen, hogy ellenében hat. És szeretnénk világos hivatkozásokat tenni arra is, hogy milyen lábnyomat, lenyomatot hagy a a biodiversitás, illetve a klímaval hogyan függ ez össze. Nem szabad elfeledkeznünk, hogy az Európai Unió szeretné a energetikai céljait elérni és az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni annak érdekében, hogy a klímaváltozást leállítsuk. Ez azt jelenti, hogy ez átmegy a harmadik országokba, és nem az a lesz a végeredmény, amit szeretnénk. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy Európában elértünk valamit, mert kevesebbet bocsátunk ki, viszont áthelyeztük a problémát a fejlődő országokba. Tehát legalábbis egy módosítás szükséges az együttműködési és fejlesztési politikában. Ezek a fő vonalak rendkívül lenyűgöző ez a téma amelyet lehet kezelni, és több millió ember életére van kihatással, akik attól függenek, hogy megmarad-e a biodiverzitás, mert rendkívül törékeny egyensúlyban élnek. Hogyha ez módosul, akkor ezek a problémák, éhínség, elvándorlás, kivándorlás megjelenik, ahogy ezt napjainkban is látjuk. Tehát minden módosító indítványt és együttműködést szívesen veszünk, és kérem, hogy a kollégák, akik szeretnének módosítót benyújtani, azok tegyék, és remélem, hogy amikor ez a vélemény elkészül, akkor remélem majd meghallgatnak bennünket elnök talán első véleménye ebben a ö, szakbizottságban, de úgy látom, hogy minden kulcskérdést nagyon jól lát, ez ö, nagyon jó. Vagy én magam is ö, hozzáteszek még, de előbb megadom a szót Gerera úr és Váren úr. Köszönöm szépen. Először is Szebeszte úr, szeretném itt üdvözölni körünkben. Szeretném elmondani neki, hogy hogyha hasonló képzésben volt részes Spanyolországban, mint nekem, akkor ő is, én is mindketten nagyon türelmesek és megértőek vagyunk azokkal szemben, akik először vállalnak egy feladatot itt ebben a szakbizottságban. Itt most ne... Itt azonban nem csak arról van szó, hogy barátilag üdvözöljük a kollégát, hanem szeretnék rátérni egy pontra, amelyet az elnök asszony is kiemelt, méghozzá arra, hogy a biodiverzitás kérdése egy globális probléma mindannyiunkat érintő probléma, és különösen azok a személyek és azok a térségek érintettek, amelyeket a klímaváltozás következménye a legsúlyosabban veszélyeztetnek, ahol a leginkább áll fenn a veszély annak, hogy a biodiverzitás csökkenjen akár a klímaváltozás következtében, akár a mezőgazdasági kereskedelmi politika következtében. Elmondanám, hogy a kolléga nagyon aktív képviselő volt ebben a szakbizottságban, és ezt a szakbizottság tudja is és értékeli. És azt is, az is evidens, hogy mi itt ebben a szakbizottságban feltétlenül a fejlesztési politikák koherenciáját tartjuk szem előtt, és mindig ágazatközi, átfogó, koherens megoldásokat szeretnénk elérni a kereskedelmi politikával, a környezetvédelmi politikával és más a leginkább védelmet megkívánó ágazatok és szakpolitikák összekapcsolásával. Akkor is, hogyha nem értünk mindig teljes mértékben egyet a javaslatokkal, akkor is egyetértünk azzal, vagy megállapodhatunk abban, hogy ez a téma rendkívüli jelentőséget kell, hogy élvezzem. És, és a szakbizottságban egyébként feldolgozott témák kapcsán is. Köszönöm, én pedig finnül fogok beszélni. Köszönöm szépen a szót, ezt a jelentős tervezetet alaposan átnéztem, és egy problémára szeretném felhívni a figyelmet. A biomassa fenntartható felhasználásával kapcsolatban az Európai Unióban úgy gondolom, hogy jelentésben arra kellene koncentrálnunk, hogy hogyan tudjuk javítani a, az erdőgazdálkodás fenntartatóságát a fejlődő országokban. Az Európai Unión belül ebben az ágazatban igazán fenntartható rendszerről beszéltünk, fenntartatási kritériumoknak eleget tesz az európai erdőgazdálkodás. Itt a szubszidiaritás elve is nyilvánvalóan fontos. Mi finnek nem feltétlenül szeretnénk, hogyha közös erdőgazdálkodási politika eh, működne az Európai Unióban a koherencia, a kohézióra szükség van, de mi például nem kívánunk uniós szintű közös politikát az erdőgazdálkodás területén, de szeretnénk, hogyha a szakbizottság törölni ezt a kitételt a jelentésben, ahol az Európai Unión belüli helyzetről beszélek az erdőgazdálkodás tekintetében, hanem sokkal inkább arra kellene koncentrálnunk, hogy a fejlődő országokban, a világ többi részén hogyan lehetne megerősíteni a fenntarthatóságot és a biodiversitást Később fogunk még, még módosítókat benyújtani, és a vitatott kérdésekről bizonyára lesz még szó. Köszönjük szépen. Elnök, köszönöm szépen. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy teljes mértékben egyetértek a 4-es és 5-ös pontokkal, ahol annak szükségességéről van szó, hogy fenntartatósági kritériumokat kell a biomassa és az agroüzemanyagok tekintetében és tegnap is nagyon komoly vitát folytattunk a fejlesztési politikák koherenciáról, és igaz az, hogy néha elhanyagoljuk ezt a szempontot, különösen amikor bioüzemanyagokról van szó, a jó szándék és kárt okozott a fejlődő országokban. Tehát ez az erdőgazdálkodás és a felszerű biomasszával kapcsolatos problémákkal foglalkoznunk kell, és itt fordulok a környezetvédelmi főigazgatóság képviseletehez is, hogy, hogy itt, itt fontos lenne, hogy eljárjon a bizottság és kritériumokat dolgozzon ki a fenntartatóságra vonatkozom. De először akkor a bizottság részéről, a környezetvédelmi főigazgatóság részéről talán a felvetett pontokra tudna reagálni. Köszönöm szépen! Először is köszönet illeti az előadót a javaslatokért, köszönet ezért a figyelemért, amelyet a biodiverzitási stratégia felé felülvizsgálatának szentelt, és köszönjük, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a biodiverzitás, különösen a felelődő országban a sérülékeny csoportok védelmében nagyon fontos ez. Ami a fenntarthatósági kritériumokat illeti az erdőgazdálkodás területén, itt, ezzel kapcsolatban később kell visszatérni erre a kérdésem, mert én jelenleg nem ezzel foglalkozom. Én a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó irányelvvel foglalkozom elsősorban, de később nagyon szívesen válaszolok az előgazdálkodással kapcsolatos kérdésekre is, de én sajnálatos módon más területtel foglalkozom elsősorban a bioüzemanyagokkal. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. De talán mégis több betekintés kap ebbe a területbe ön a bizottságnál. Most pedig Sartó Dixmú úr, a mezőgazdasági főigazgatóságtól öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is nagyon nagy érdeklődéssel figyelem a jelentést, illetve a véleménytervezetet a, a biodiverzitással kapcsolatban, ami a fenntarthatóságát illeti az erdőgazdálkodásnak. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a bizottság stratégiai választása kb. tíz éve az volt, hogy az erdő gazdálkodás legyen, tehát a, szemben a, a flex forest trade és lóval, ami nem egészen a fenntarthatóságot jelenti, de mégiscsak nagyon fontos, hogy ehhez közeledjünk tehát partneri kapcsolatban dolgozunk azon országokkal, amelyek erre vevők, tehát fejlődő országokról van szó, azért, hogy az erdőgazdálkodási ágazatot egészségesebbé tegyük, hogy megerősítsük a termelés és fogyasztás nyomon követhetőségét, és hogy az adott ország jogának is megfeleljenek. Sok esetben vannak ugyan törvények, és vannak is benne nagyon fontos kritériumok a fenntarthatóság érdekében, és így ilyen indirekt módon próbálta a bizottság elérni a fenntarthatóságot. Viszont általánosságban egyetértek azzal a gonddal, hogy fontos, hogy fenntartható erdőgazdálkodást kell megvalósítani. Sebastia úr, kíván még hozzátenni valamit? Köszönöm szépen a különböző javaslatokat. Azt hiszem, hogy egy hullám hosszon vagyunk lényegében, és azt a tekintetben is, hogy itt a legfontosabb kérdés a sérülékenység azon személyeknek, akik az érzékeny vezetekben vannak, őket érinti leginkább az, hogyha a biodiverzitás sérül. Ami pedig a biomassa kérdést illeti, azt hiszem, hogy bátornak kell lenni és tisztességesnek, és ki kell mondani, hogy a biomassa termelésnek a támogatása az tönkreteszi a biodiversitást. Tehát ezt hangsúlyozni kell, hogy az elnök azt is mondta de ugyanakkor szerintem azért jó esélyünk van arra, hogy megállapodásra jussunk, és módosíthatjuk az Európai Unió normáit, standardet, hogy ez ne legyen probléma. Tehát Szerintem a módosító indítványokkal sikerül majd elérnünk a konszenzus, de mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a biomassa felhasználása, illetve a bioüzemanyag az egyik legfőbb oka a biodiversitás pusztításának, miközben valamennyien védeni szeretnénk hát várom az önök hozzájárlását, és együtt fogunk folytatni a munkát annak érdekében, hogy végül egy megfelelő konszenzusos véleményszövegünk legyen. A határidő te, holnap 10 óra a módosító indítványokra, és akkor a délelőtt ülést lezárom, három órakor kezdjük a szavazásokat, és amit mondtuk az utolsó témánk lesz majd a délutáni szavazásban. Köszönöm, és mindenkinek jó sok szerencsét a tárgyalásokhoz.